Ezen kívül a kollégák számos módosítója követeli, mégpedig indokoltan, hogy erősebb legyen az Európai Parlament szerepe ezen folyamatban, ami a javaslatokat illeti. McAvey, Ludford és Kerkop kollégákkal együtt nyújtottuk be ezeket a módosító javaslatokat, és a céljuk ezeknek az, hogy két új elvet, két új értékelési kritériumot alakítsunk ki. Egyrésztről az igazságszolgáltatási rendszer függetlenséges gyorsasága, másrésztről pedig a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem ezek. A kétségek eloszlatása céljából szeretném kijelenteni, hogy egyetértek ezen aggodalmakkal. Az a probléma, hogy nem vagyok biztos benne, hogy be tudunk vezetni új kritériumokat ezen kezdeményezés keretében. Sőt, úgy vélem, hogy ez nem lehetséges. Ezért más lehetőségeket kellene keresnünk, hogy ilyen módon terjesszük ki a Schengeni kritériumokat. Esetleg egyes aggodalmainkat felvethetjük, azt illetően, hogy ezek mennyiben hatnak ki a jelenlegi Schengeni kritériumokra de a jelenlegi értékelési mechanizmust illetően nem hiszem, hogy a Schengeni vívmányokat módosítani lehet. Tehát egy kompromisszumos módosítót szeretnék benyújtani, amely számot vett Makovej, Latford és Kerkop képviselők aggodalmaival, ugyanakkor megfelel azon jogrendszernek, amely keretei között jelenleg mozognunk kell. Emlékeztetnék rá, hogy ezen kollégákkal és más, kollégákkal, más kollégákkal együtt kész vagyok egy olyan kezdeményezésre, amelynek célja a kritériumok kibővítése a Schengeni vívványokat illetően. Van számos módosító Makovej kolléga részéről az Europol szerepére vonatkozóan. Úgy tűnik számomra, hogy különösen a kockázatelemzés területén ezek a javaslatok elfogadhatóak. Tehát ezeket egy módosítóban kell összefoglalni, amely ugyanakkor a jelenlegi Schengeni kritériumokkal is számot vett, tehát a kábítószerek, a fegyverkereskedelem elleni küzdelemről van itt szó, valamint a szervezett bűnözés tevékenységéről ebben a kontextusban. Ludford kollégához fordulok, Weber kollégán keresztül küldöm szemére azt az üzenetet, hogy pontosítson egyes módosítókat, Nagy-Britannia és Írország szerepének pontosításáról van szó a Schengeni rendszerben való részleges részvételt illetően. Nincs problémám Marinescu, Encsú, Nedelcseva, Papal Nikolaú és Gönc Kinga módosítóival. Ami viszont a GUE módosítóit illeti, eszmecserére lenne szükség ezen módosítók benyújtóival, hogy jobban megértsen, hogy mi is a céljuk ezeknek a módosítóknak, és értékelni tudjam, hogy mely részeket tudok befogadni ezen módosítókból. Ugyanilyen kétségeim vannak Lambrinidis kolléga egyik módosítójával kapcsolatosan. Tisztelt elnök asszony! Szeretném, hogyha ön azt kérné López Aguilar elnök úrtól, hogy légelje azt, hogy az Európai Parlament jogi szolgálatához kérelemmel forduljunk annak érdekében, hogy a jogi szolgálat értékelést adhasson a jogalap megválasztásáról, hiszen itt egy konfliktus van a bizottság jogi szolgálata vélemények között, mely szerint a jogalap helyes, ez egy olyan álláspont, amely élvezi egyébként rokon szememet, ahogyan ezt már említettem a múltkori ülésen is. Azonban van számos tagállam, akik a tanács jogi szolgálatának véleményére alapozva egy másik jogalapot védelmeznek. Azt hiszem, hogy a mi jogi szolgálatunknak is be kell kapcsolódnia, tehát az Európai Parlament jogi szolgálatának, amely mérlegelni tudja majd, hogy a bizottság jogi szolgálata által választott jogalap a megfelelő-e, avagy a tanács jogi szolgálatának véleménye kell követnünk. Ezek a bevezető megjegyzéseim, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egyre több olyan kérdés van, amely a jogi szolgálatra szorul. Most pedig Huszár asszonynak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. A magyar elnökség szeretné tájékoztatni a parlamenti bizottságot a tanácsban zajló tárgyalások állásáról. Szeretném kiemelni, hogy nagy jelentőségű. Sorry, Mrs. President, I have no translation in Portuguese. Does we have translation from Hungarian? Uh, I'm, being, I'm being told by the Portuguese uh, uh, translation they the have no they have no sound from... Okay. I, ah, it, it's soft. you so much. Remélem, hogy a probléma elhárult. Köszönöm szépen elnök asszonynak a szót. Tehát az elnökség nevében szeretném tájékoztatni a bizottságot a tanácsban zajló vita állásáról. Nagy jelentőségű tervezetről van szó, a Schengeni értékelés jelenlegi rendszerének átalakítása, a hatékonyság növelés olyan célok, amelyet valamennyi tagállam egyaránt oszt. A magyar elnökség ennek érdekében nagy tempóban kezdte meg a tervezett tárgyalását ez év januárjában. Egyetértünk a jelentéstevővel, Coelho képviselő úrral abban, hogy szükségesek a jelenleginél hatékonyabb szankciók azokkal szemben, akik nem alkalmazzák megfelelő színvonalon a Schengeni akit. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tanácsban senki nem vitatta, hogy a bizottságnak erősebb szerepet kell kapnia a jelenleginél az értékelési folyamatban, és mindenki hatékonyabb follow-up eljárást lát szükségesnek annak érdekében, hogy a hiányosságokat valamennyi tagállam kiküszöbölje. Ugyanakkor többen a hatáskörök és feladatok kiegyensúlyozottabb megosztását szerették volna látni a tagállamok és a bizottság között. És ahogy Coelho úr is említette, a legkomolyabb vita a bizottság által a tervezett jogalapjául választott cikk körül alakult ki. Szeretnénk biztosítani a tisztelt képviselőket, hogy bár a jogalapválasztás kihatással van az alkalmazandó jogalkotási eljárásra is, de a tanács szándéka az, hogy az elfogadandó rendelet megalkotásának folyamatába valamilyen módon bevonja az Európai Parlamentet. Ennek mikéntje azonban egyelőre nem tisztázott. A tanácsban szakértői szinten a tagállamok jelentős része azon az állásponton volt, és ezt az álláspontot a tanács jogi szolgálata is osztja, hogy a Schengeni vívmányok megfelelő alkalmazásának értékelése ez nem vezethető le a bizottság által eredetileg megjelölt jogalapból. A bizottság és a magyar elnökség is tudomásul vette ezt a szakértői szintű véleményt, és az elnökség álláspontja az, hogy a tervezet további részletes tárgyalása egyelőre nem indokolt, tekintettel arra, hogy a tervezet további sorsa jelentős mértékben függ a bel- és igazságügyi tanácsülést, valamint az európai tanácsülést követő a Schengeni térség jövőjével kapcsolatos politikai vitáktól, illetve döntésektől és a további döntéseket a tanács majd csak ezt követően tudja meghozni. Kétségkívüli tény, hogy a Schengeni értékelési rendszert meg kell újítani, meg kell erősíteni, és az előttünk fekvő javaslatot pedig a, a stratégiai döntésektől függően szükség szerint módosítani kell. Én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a szót. Thank you, Mrs. Uh, Köszönjük, Huszár asszony. Monika Moshammer. Monika Moshammer, bizottság részéről. Very much. Um, there are a lot of interesting ideas in the amendments. Köszönöm szépen, nagyon sok érdekes gondolatot hallottunk, és általánoságban szeretnék reagálni a különböző módosító javaslatcsoportokra a technikai adaptáció, komitológia önmagától érthetődő, vannak olyan módosítók, amelyek jobb szakértői csoportmunkát szeretnének, és nagyobb tagállami részvételt. Ami egyéb Európai Uniós testületek részvételét illeti, és ugye már említésre került az Europol, természetesen az Európot be lehet venni ebbe, és ez benne is van a javaslatban, azonban meg kell vizsgálnunk a mandátumot, illetve az akit értékelni kell. Az EDPS, illetve a különböző ügynökségek mandátumába ez is benne van. Meg kell nézni tehát, hogy a különböző ügynökségekre hol, milyen területen számíthatunk. Van jó pár olyan módosító, amely tovább bevonná az Európai Parlamentet, azt hiszem egyértelmű a bizottság szándéka, transzparens módon kívánunk, kívánunk eljárni, és tájékoztatni kívánjuk a parlamentet. Vannak olyan módosítók, amelyek a napi munkát érintik, a Schengen értékelést illetően. Nem tudom, hogy a kérdőívre minden választ meg szeretnének-e kapni, hiszen lehet, hogy ez túlságosan sok információ, lehet, hogy a napi szintű információra nincs önöknek szükségük. Aztán vannak még nyitott kérdések természetesen, amelyek attól függnek majd, hogy milyen politikai iránymutatást kapunk. Például a szankciók bevezetésére gondolok, és itt a május 4-i közleményre utalnék, például kivételes esetekben a határellenőrzés bevezetése. Ez ugye egy európai tanácsi ülésre tartozó kérdés, meglátjuk, hogy majd milyen iránymutatást kapunk. A mandátum második részét illetően Coelho úr megemlítette, hogy nem szabad kettős mércét kialakítani. A javaslatban megvolt annak a lehetősége, hogy a rendeletet alkalmazzuk a mandátum első részét illetően, tehát a belső határellenőrzés megszüntetésére gondolok, de természetesen a végső döntés a, a csatlakozás alkalmával tárgyalandó. Ami pedig a hatáskor bővítését illeti, és itt szeretnék Koel úr megjegyzéseihez csatlakozni. Óvatosnak kell lennünk megnézni, hogy mi az milyen alapon értékeljük a Schengeni akit, hogyha kapcsolódik ez a Schengeni akihoz, akkor egy kicsit tovább léphetünk, de mindig tudni kell, hogy milyen kritériumokkal dolgozunk, milyen benchmarkokat vehetünk igénybe, és itt is további eszmecserét várok majd a hatáskört illetően. És végül, de nem utolsó sorban, az Egyesült Királyság és Írország bevonása, nos, említettem már korábbi találkozók alkalmával, hogy az Egyesült Királyság, illetve Írország kiesés a jogi alapból következett, de hogyha fogalmazhatok így, akkor az értékelést ők sem úszhatják meg. Lehet, hogy ezt is meg kellene majd vizsgálnunk, megnézni, hogy az értékelés ezen részét hogyan bonyolíthatjuk le. Köszönöm. Elnök asszony, most megnyitom a vitát. Öten kértek szót. Noka, Mrs. Weber, Mrs. Nedelcheva Mrs. McAvey. Uh, yes, we will put you on the, on the list. Igen, ön is rákerül majd a listára. Jó. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, uh, nu pot să nu... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tettek mást, mint hogy ismételten tisztelettel adózom jelentéstevőnk Koelyó úr hozzáértés előtt ezen elemzést illetően illetve a jelentést magát illetően. Úgy tűnik számomra, hogy a benyújtott módosítók többsége gazdagítja a Schengeni értékelési mechanizmust és annak működését. Utalnék itt különösen az átláthatóságra. A múltbeli kedvezőtlen tapasztalatok ellenére úgy vélem, hogy a parlament bevonása az értékelési folyamat valamennyi szakaszába azt hiszem, hogy valóban alapvető jelentőségű elv, és azt hiszem, hogy az erre irányuló módosítók lehetővé teszik, hogy jelentős előrelépéseket érjünk el ezen a területen. Úgy vélem, hogy valamennyien egyet kell, hogy értsünk abban, hogy nagyobb átláthatóságra van szüksége a parlamenttel szemben ami a látogatásokat és az ügynökségek részvételét illeti a látogatáson. Úgy tűnik, hogy a Frontex és az Europol szintén ösztönzendők, hogy vegyenek részt ezeken az ellenőrző látogatásokon. A múltban Carlos kollégával és szakbizottságunk több tagjával tapasztalatokat gyűjtöttem ezen látogatások során, amelyeket Bulgáriában és Romániában tettünk az Európai Parlament tagja is részt vettek ezeken a látogatásokon, és elmondhatom, hogy ezen tapasztalatok fényében ezek a látogatások valóban hasznosak. Ami a kockázatelemzést illeti, azt hiszem, hogy a legjobb opció az lenne, hogyha a kockázat elemzést csak a Frontex végezné. De figyelembe kellene, hogy vegye a Frontexnek a többi ügynökség ajánlásait, mint az alapvető jogok ügynöksége vagy az adatvédelmi ügynökség. Esetleg Különböző kockázatelemzések is készülhetnének a különböző ügynökségek részéről, de ez bizonyosan zavart keltő lehet. A kiegészítő értékelési kritériumok koncepciója. Azt hiszem, hogy a kölcsönös bizalom a tagállamok között alapvető elv az Európai Unióban, különösen ebben az ágazatban, a Schengeni ö, térségen belül együttműködést illetően a kísérő intézkedések bevonása a kritériumok közé zűrzavart kelthet, mivel már most léteznek specifikus értékelési normák az olyan ágazatokban, mint a bűnözés, a szervezett bűnözés. Ezek már léteznek az Európai Unió jogszabályaiban. Természetesen lehet kiegészítő kritériumokat bevenni a mellétezők közé, de a javasolt modell nem tűnik számomra kielégítőnek. Ezek a bevezetendő kritériumok nagyon szigorúan meghatározásra kellene, hogy kerüljenek világosan és átlátható módon, valamint objektíven kell ezeket meghatározni. A Kárlóval folytatott vita során elmondtam, hogy ahol hivatkozik Bulgáriára, illetve Romániára, ott újra kettős mércéket teremt. Jó lenne tehát, hogyha kompromisszumot találnánk, amely lehetővé tenni ezen két ország említését ebben a jelentésben, ez nem tűnik számomra korrektnek. Ami pedig a szankciós mechanizmust illeti, nos a prioritásokkal teljes mértékben egyetértek. Itt egyrésztről segítségnyújtási intézkedésekről is szó kell, hogy legyen, hogyha egy tagállam problémákkal néz szembe. Ha viszont ezek a problémák hosszú ideig elhúzódnak, akkor be kell, hogy induljon a valós szankcionáló rendszer. és extrém esetben a külső határokon is vissza lehet állítani az ellenőrzést. Természetesen Kárlóval meg kell határozni azokat a rendkívüli helyzeteket, amelyekben ez az eljárás, illetve ez a beavatkozás elhatározásra kerülhet. Meg kell próbálnunk a túlzott szankciókat megszüntetni, amelyek a Schengeni vívmányokat alássák. Köszönöm, Danuka asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom Koil úrnak. Nem csak ezért a jelentésért, hanem összességében a tanácssal való egyeztetések során az álláspontjáért, illetve a parlament jogai mellett való kiállásért a döntéshozatai folyamatba mindenképpen be kell vonni a parlamentet. Ami a magát a jelentést illeti, két olyan dolog van, amely rendkívül fontos számunkra. Mind a Schengeni csatlakozás előtt és után ugyanazokat a kritériumokat kell alkalmazni, és ezen kívül az adatvédelmi szabályokra nagy hangsúlyt kell fektetni. Természetesen a technikai módosítókat is támogatjuk, illetve az új komitológiai szabályokra való utalást. Ami a többi módosítőt illeti, sokat támogathatunk ezek közül, azonban némi tisztázást igénylünk először is. Az első kérdésünk a következő. Ki vegyen részt a nem bejelentett helyszíni látogatásokon, a belső auditokon, illetve ellenőrzéseken, ez csak a bizottság rész képviselői feladata legyen, vagy pedig a tagállami szakértők is ellátogassanak ezekre a helyszínekre. Természetesen a tagállamokat be kell vonni, hiszen kölcsönös bizalomra épül a Schengeni terület, de hogyan lehet a bizalmasságot biztosítani, hogy aztán valóban hatékonyak legyenek. Aztán a második kérdésem, Azok a kritériumok, amelyek nem teljes mértékben kapcsolódnak a Schengeni akihoz például a bűnözés szintje, a reformok kérdése, ezek is belekerüljenek-e az értékelésbe? A bolgár és román tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy ilyen kritériumokra utaltunk, azonban megfelelő jogalap nélkül értjük a tagállamok jogos aggodalmát a külső határokra vonatkozóan, de nagyon fontos, hogy először előrelátható és egyértelmű mechanizmus legyen életben bármilyen új kritérium mérésére. Aztán a harmadik megjegyzésem a határellenőrzés újra bevezetése szankció legyen-e a Schengeni aki nem megvalósításáért, illetve bármilyen újonnan létrehozott kritérium megsértéséért. Nos, ezen a területen is egy átlátható, előre kiszámítható rendszere van szükség, melyek azok a dolgok, amiért ilyen szankció jár, és mikor, milyen formában vezetik be a határellenőrzést, milyen eljárást alkalmaznak, ekkor, illetve a későbbi határrendezés eltörlése hogyan történik. És végül egy megállapítást tennék, hogyha megengedik. A zöldek nevében úgy gondoljuk, hogy csak valós veszély adhat okot arra, hogy a határellenőrzést bevezessük. Ez egy azonnali veszély kell, hogy legyen, és nem pedig egy hipotetikus. Úgy gondoljuk, hogy a menedékkérők, illetve a migránsok száma nem jelent ilyen veszélyt, és nem lehet az akit figyelmen kívül hagyni a határellenőröknek sem. Végül pedig szeretném elmondani, nagyon remélem, hogy a közeljövőben a jelentéstevő valamilyen kompromisszumos módosítót tud kialakítani, amely figyelembe veszi kétségeinket és tisztázást is ad ezen kérdésekben, várjuk a sikeres együttműködést, annak érdekében, hogy jó mandátumot adhassunk az önök kezébe. Zdanoka Renate Weber. Thank you very much. Renata Weber következik. Köszönöm, elnök asszony. Sarah Latford nincs itt most, mert vissza kellett menni a Londonba. Így aztán az ő nevében szólok most ehhez hozzá. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes pillanat, pillanatot élünk. Ugye van egy kínai mondás, amely azt kívánja az embernek, hogy érdekes időkben élhessen. Azt gondolom, hogy ami a Schengent illeti, tényleg érdekes időket élünk át. Cardas Coelho a raportőr, és ennek örülök, mert bízok benne, bízom a tárgyalási stílusában. Jó úton vagyunk, és azt gondolom, hogy az idő is alkalmas, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb vívmányát, Schengent megvédjük. Ez jó a polgároknak, jó a vállalkozásoknak. Nem szabad bonyolítanunk Schengent olyan dolgokkal, amelyek valójában felvizezik a, mindazt, amit Schengen eddig elért. Ezzel az értékelési mechanizmussal mi azt szeretnénk elérni, hogyha a Schengen által eddig elért eredményeket tudnánk továbbvinni, ezeket fenntartani. Remélem, hogy az Európai Bizottság semmi újdonsággal nem akar most már lépni előhozakodni, beszél, ugyanis mi már tárgyaljuk ezeket a, az újításokat. Azt gondolom, hogy amit mi szeretnénk, az már most megvalósulni látszik. Ami a módosítókat illeti, és itt most nem Szára nevében beszélek, hanem saját magam nevében. Szara nyújtotta be egyébként a mi frakciónk módosítóit, de azt gondolom, hogy a kompromisszumos módosítók tárgyalása során, amikor a lényeget, vagy mivel, miután ugyan a lényeget megtartjuk, persze érdemes a korrupció elleni harcra kitérni, de szerintem a két konkrét országra való utalás az részén nem fontos, részén nem is tisztességes. Tehát megtartjuk a lényegét annak a módosítónak, de országneveket nem említünk. Függetlenül attól, hogy hogyan értékelünk, egy sor módosító megpróbál bevonni egy sor más intézményt, leginkább az Európolt. A kérdés az, hogy hogyan akarjuk bevonni ezeket a szervezeteket. A bizottság eredeti szövege hogy a bizottság meghívhatja a Frontexet, az Eurojustot és az Európolt, illetve azok képviselőit, hogy vegyenek részt megfigyelőként ebben a folyamatban, az szerintem önmagában elég. Nincsen szükség szerintem további mechanizmusokra, mert az, az egész értékelési mechanizmust bürokratikussá tenni. Egyszerű értékelési mechanizmusra van szükség annak érdekében, hogy Schengen még hatékonyabb legyen, mint eddig volt. Ami a többi módosítót illeti, nyilván majd a raportőr folytatja a tárgyalásokat. Köszönöm, Renáta. Egyetértünk Renátával egyébként, Carlos, hogy nagyszerű munkát eh, végzett eh, Schengennel kapcsolatban Nadel Csava asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Coelho úrnak a jelentésért, amely megfelelő érveket sorakoztat föl. Úgy tűnik, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a Schengeni aki, illetve ennek a megvitatása nagyon is időszerű, hiszen a szabad mozgás az egyik legfontosabb sikere az Európai Uniónak. Ezt a célt pedig szem előtt kell tartani, és nem szabad meghátrálni, nem szabad visszalépni, és nem szabad korlátozni a szabad mozgást. Ezért azt szeretném, hogy az Európai Parlament szerepét megerősítsük, és ezáltal garantálhassuk a nagyobb átláthatóságot, illetve az állampolgárok részvételét. Vannak olyan tagállamok, amelyek nehézségekbe ütköznek a Schengeni aki bevezetésekor, illetve alkalmazásakor. Nekik minden országnak eleget kell tenni az akinak, meg kell felelni a kritériumoknak, és nagyon örülök annak, hogy ezek az aspektusok szerepelnek már a Coelho jelentésben. Nagyon fontosnak tartom az előzetes és utólagos ellenőrzést is. Minden egyes tagállam kötelessége, hogy ugyanazoknak a szabványoknak feleljen meg, a szerződésnek eleget tegyen ugyanolyan formában. A helyi ellenőrzés pártatlan kell, hogy legyen, és mindenki számára egyenlő formában kell, hogy történjen. A kockázatértékelés valóságszerű kell, hogy legyen, és nem szabad feltételekre alapulnia, tehát a valóságot kell alapul venni, hiszen ezzel biztosíthatjuk és növelhetjük a Schengeni mechanizmus legitimitását. Ahogyan többen is elmondták, az ellenőrzés az igazolás során a megfelelő ügynökségek részvétele részvételét pontosan meg kell határozni, definiálni kell. Ez pedig azt jelenti, hogy egy listát kell készíteni az Europol, az Eurojust, a Frontex, illetve az egyéb ügynökségeket föl kell sorolni, azokat, akik szakértői szinten részt vehetnek ebből a folyamatból, de ezt pontosan definiálni kell, hiszen így elkerülhetjük a dupla munkát, az átfedéseket, illetve a további feltételek kialakítását vagy meghatározását bizonyos tagállamok felé. A tagállamoknak programot kell bemutatniuk az igazolás vagy az ellenőrzés után, és ezt esetleg koordinálni kellene. Így közös határokkal kell számolnunk, ezért nagyon fontos, hogy a határ országok különböző cselekvési tervét harmonizáljuk, koordináljuk, és így egységesen léphessenek fel ezek az országok a hatékonyság érdekében. Egy-két kérdést szeretnék föltenni a 87-es módosítót illetően, amely a szankciókra vonatkozik, illetve annak lehetőségére, hogy a határ ellenőrzést részben vagy teljes mértékben bevezessük belső határokon. Szeretnék magyarázatot kapni a jelentéstevőtől, hogy mit jelent a részleges határellenőrzés a belső határokon, és melyek azok a különleges körülmények, amelyek okot adnak az ilyen határellenőrzés bevezetésére. Hogyan győződhetünk meg arról, hogy a hat hónapos határidő de nem fogják meghosszabbítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Monika Makovály következik. Uh, thank you. Chair and thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Károsz, köszönöm a jelentést. Megpróbálom rövidre fogni a hozzászólásomat. Egy-két módosítót nyújtottam be a korrupció és a szervezet bűnözés elleni harcra vonatkozóan, mint kiegészítő intézkedések, amely az értékelést kiegészítik, olyan intézkedések. Egy-két megjegyzést szeretnék tenni erre vonatkozóan. Mindannyian tudjuk, hogy a kölcsönös bizalom alapvető érték az e- Európai Unióban, illetve a Schengeni területen. A bizalom, az integritás arra vonatkozik, hogy bízom egy tisztviselőben, egy másik ország tisztviselőjében, és bízom abban, hogy nem korrupt. A módosítói minden tagállamra vonatkoznak, nem csak bizonyos országokra, úgy érzem, és hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy több tagállam is küzd a korrupció problémájával. Ezen kívül, hadd mondjam el, véleményem szerint nem csak a román állampolgárok álláspontja ez, ugye én Románia, román vagyok, de az európai állampolgárok álláspontja is ez. Múlt héten a bizottság egy korrupcióellenes közlemény határozatot fogadott el, amely az Európai Unió szinté, szintjén korrupció elleni harcos, korrupció elleni politikát fogalmaz meg. Hogyha megnézzük ezt a közleményt, akkor látjuk, hogy az Európai Unió területén évente a korrupció költségét nagyjából 120 milliárd euróra becsülik. Tehát évente 120 milliárd euró ez. És öt emberből négy úgy gondolja, hogy saját országában a korrupció nagy problémát okoz. Szeretnék még a szerződés 83. cikkére utalni. A korrupciót ez súlyos bűncselekményként definiálja, és ezen a területen az Európai, Intéz, eh, az Európai Unió intézkedéseket, kötelező érvényű intézkedéseket foganatosíthat. Szeretnék visszatérni egy-két módosítóra, illetve a preambulum bekezdésre, az első preambulum bekezdésre. A kölcsönös bizalom a Schengeni terület szíve, lelke, az adatvédelem, a rendőri együttműködés, igazságügyi és bűnügyi kérdésekben, valamint a korrupció elleni harc, ugye lefedi az együttműködést, az igazságszolgáltatási együttműködést, ez is benne van a 83. cikkelyben, mint határon átnyúló bűncselekmény. Ilcsev úr következik. Благодаря, госпожо председател. Аз искам, може би, изненадващо... Elnök asszony, talán meglepek néhány kollégát ezzel, de szeretnék emlékeztetni Albánia esetére a vízum liberalizáció előtt. Emlékeznek arra, hogy egyesek féltek attól, hogy az összes albán átköltözik majd Európában, noha nem ez történt. Nagy problémák, belpolitikai problémák vannak Albániában, ennek ellenére nem került sor, nem volt jelentős bevándorlási hullám. Láthatják, hogy nem jött minden albán Európába, egészen egyszerűen azért, mert viszonylag stabil Albániában a gazdasági fejlődés, és láthatják, hogy mindezen félelmek, nyugtalanságok, azt illetően, hogy az albánok elárasztják majd Európát, nos, ezek teljes mértékben indokolatlannak bizonyultak a legutóbbi fejleményekre tekintettel a Schengeni térségben szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a pánik, ez a félelem elég gyakori. És az a véleményem, hogy még ha gratulálok is eh, Kajajó úrnak eh, a jelentése lényegéhez, még eh, egy diat is érdemelne ezen jelentése miatt, mivel megőrizte hidegvérét és józanságát mert nem kell félnünk katasztrófától azt követően, hogy Bulgária és Románia csatlakozik majd az, a Schengeni övezethez. Az elmúlt napokban intézkedéseket foganatosítottak ott, amelyek nagyon hatékonyak és szükségesek. Az egyetettek azzal, hogy az Európai Parlamentet a tanács és a bizottság tájékoztatnia kell, még pedig korrekt módon, teljes körű módon, minden pillanatban, 24, a nap 24 órájában, mert ilyen módon el lehet kerülni a különböző spekulációkat. Az Európa legutóbbi jelentésében elég furcsa kijelentéseket találtunk Romániáról és Bulgáriáról, amelyek nem a tényeken, nem bizonyítékokon, nem komoly tanulmányokon alapulnak. Talán léteznek tanulmányok, de ezeket nem említették meg ezen ügynökség jelentésében. A Fekete-tenger egyik partján fekvő egyik nagyváros esetében például azt mondták, hogy ez az, az amerikai kokain belépő pontja Európába. Hát honnan tudják azt, hogy ez a város egyfajta háromszög része Ukrajna, Románia és Bulgária között, és ezek ezen bűnözési tagjai ezek a helyek. Nos, ez nem tényeken alapul ez a kijelentés, és az a véleményem, hogy az Európai Parlamentet tájékoztatni kell, pedig nagyon részletesen. Fontos, hogy minden problémáról értesüljünk a Schengeni térségben. Az Eurózsiszt és az Európol, valamint a Frontex jelentései gyakran egy olyan nyelvezeten íródnak, amely rendkívül technikai, szakmai jellegű, és elég nehéz, nem, nem nehéz ezen stílus mögött egyfajta korporatista szellemiséget felfedezni, gyakran csalódásuknak adnak hangot kollégáikkal szemben más országokban. Az Europol és a Frontex bulgáriai látogatásai mindig baráti, kedvező szellemben zárulnak, ajándékokat cserélnek ki, és amikor miniszteri miniszter tanácsi ülés van, akkor nagyon kemény kritikákat fogalmaznak meg ezen két országgal szemben. Tehát nagyon ébenek kell lennünk, és nem szabad a szubjektivitást tolerálnunk ezen esetekben, mert ez nagyon veszélyes. Mr. Marinescu. Köszönöm Marinescu kap utoljára szót, mielőtt visszakapná, vagy visszaadnám a szót a raportőrnek. Spaciu Schengen. Köszönöm szépen. A Schengeni térség. Ben jelenleg nincs olyan vészhelyzeti mechanizmus, amelyet aktiválni lehetne, hogyha egy tagállam nem felel meg kötelességeinek más tagállamokkal szemben, és ez hatalmas hitelességi problémát okoz. A határellenőrzések visszaállítása egy olyan döntés, amelyet csupán a tagállamok hozhatnak meg, de az európai szinttel való konzultáció nélkül ez nem lehetséges itt most egy olyan ö, opcióról vitázunk, hogy határozott időre vissza lehetne állítani a határellenőrzést, a külső határellenőrzést, de ez csak az utolsó lehetőség lehet, ö, miután már ö, Frontex támogatást, illetve helyszíni segítséget kapott egy adott tagállam, azután sem képes arra, hogy ö, a követelményeknek megfeleljen, akkor lehet ez az eszközhöz folyamodni. Nemrégiben öm, felvetődött a ö, rendőrségre vonatkozó kérelem is. Nagyon fontos az, hogy a Schengeni térség értékelését a bizottság végezze, de a tagállami szakértőkkel, illetve az Európai Parlament képviselőjével együttműködésben. Fontos kompenzációs pénzügyi mechanizmusokat kidolgozni, hogy segítsünk azoknak az országoknak, amelyeket sújt a határellenőrzés visszaállítása. Az értékelés hatájának kiterjesztése a Schengeni térségben, nos, ki lehet terjeszteni ezt a hatályt, de a Schengeni vívványokat is ki kell terjeszteni. Up the debate. Pedig akkor Koelyó úr összefoglalhatja, amit elhangzott. Thank you very much, Madam Chairman. Um... Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy uh, nagyon uh, egyértelműek az itt megfogalmazott aggályok, az átláthatóság, a parlament jobb uh, bekapcsolódása, vagy alaposabb bekapcsolódása a munkába. Ezekben mind egyetértünk. A módszerekről van itt esetleg eltérő álláspont. A kiinduló pontban megállapodtunk. A kiinduló pont az az, hogy a jelenlegi Schengeni ellenőrzési mechanizmus nem működik jól. Azért nem működik jól, mert eh, a tagállamok egymás közti ellenőrzési mechanizmusa az azt jelentette, hogy egymással szemben puhán léptek föl a tagállamok, és ezt várták el a másiktól is. És amikor pedig keményen kellett volna föllépni, semmilyen szankció nem volt kivitelezhető a Schengen zóna tagjelölt tagállamai kivételével nem szeretjük a kettős mércéket. Nem szeretjük azt, hogy egy szabályrendszer legyen igaz és elvárható a Schengeni zóna tagállamaitól, és egy másik a tagjelölt államoktól. Egy olyan rendszerre van szükségünk, amelyben az Európai Bizottság játsza a vezető szerepet kollégák már erről beszéltek. Kölcsönös bizalom kérdése ez itt. A, és mivel kölcsönös bizalomról van szó, tagállami szakértőket is be kell vonni. A jó rendszer úgy működne, hogy van egy európai megközelítése, és részt vesznek benne a tagállamok. Hogyha sikerül a Schengeni rendszert így átalakítani, akkor kialakul egy jó értékelési mechanizmus. Voltak kollégák, akik megemlítették az új kritériumokat, erről már én korábban beszéltem. Nagy szimpátiával hallgatom a korrupcióval és a szervezet bűnözéssel kapcsolatos aggodalmakat. És azt gondolom, hogy lehetséges olyan kompromisszum, amelyben a korrupcióra és a szervezett bűnözésre utalunk, mivel azok aláshatják a Schengeni vívmányok működését. De ebben a jogi szövegben ennél tovább nem mehetünk el, mert ennek nincs jogi alapja. másik, amit el kell döntenünk, hogy eh, ki kell -e terjeszteni a Schengeni vívmányokat, és itt nyitott vagyok a kollégák javaslataira, hogy érdemes a Schengeni kritériumokat kibővíteni, de nem ebben a jogi eszközben, mert itt nincs jogalapunk erre. Más jogi eszközben lehet ezt megtenni. Itt most a korrupcióra és a szervezet bűnözésre annyiban utalhatunk, hogy azok aláássák a Schengeni vívmányok működését. Valójában tényleg vannak ilyen problémák. E, ezzel foglalkozik a Schengeni e, aki is, e, fegyvercsempészettel, embercsempészettel. Monika Makovai, Sarah Latford és Timothy Kirchhoff módosító indítványainak ismeretében kell kompromisszumot találnunk, Először is meg kell említeni a korrupciót és a szervezett bűnözést, mert azok érintik, befolyásolják a Schengeni vívmányok működését, és új kritériumokat kell kialakítani egy másik jogszabályban. Mit értek az alatt, hogy részleges ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy egy tagállam nem az összes határon, az egy konkrét határon vagy egy bizonyos határtípuson állít helyre ellenőrzés. Nem csak vannak olyan problémák, amelyek csak szárazföldi határon fordulhatnak elő, vagy tengeri határon. Van olyan ország, amely a tengeri határait nem tudta jól védeni az értékelés szerint, miközben a szárazföldi határon, illetve a légi kikötőinek a határbelépőin jó ellenőrzést alakított ki. Tehát ezt a részleges ellenőrzést azon tagállamok esetében lehet bevezetni, ahol csak bizonyos határszakaszon vagy határtípusok esetében voltak problémák. Egy jó értékelési mechanizmust szeretnénk kialakítani, európai megközelítéssel, az Európai Bizottság játszaná a vezető szerepet, részt vennének ebben a tagállamok, és átlátható lenne mindez az Európai Parlament felé. Mi történik, hogyha jelentkezik egy probléma. Ha jelentkezik egy probléma, akkor ezt meg kell oldanunk. És az első reakció az az kell, hogy legyen, hogy segítünk a tagállamnak megoldani ezt a problémát. Frontex-el, európai eszközökkel eh, próbálunk segíteni megoldani ezt a problémát. De mit lehet tenni akkor, hogyha nem sikerül, hogyha a probléma megmarad? Akkor most szemet hunyunk az ügy felett? Mi mindent megtettünk, és minden eszközt felhasználtunk? Nem. Hogyha egy probléma megmarad, akkor az azt jelenti, hogy a Schengeni biztonság kerül veszélybe. Ne dramatizáljuk ezt, de föl kell lépni ez ellen. Minden tagállam kollektív döntésére van szükség. Hogyha egy tagállamnak megengedhető, hogy helyreállítsa a határai őrizetét, az Európai Unió ezt nem teheti meg. frontex nem sikerült minden problémát megoldani, az európai eszközökkel nem sikerült minden problémát megoldani, egy korábban azonosított problémát megoldani, akkor adott esetben eh, úgy kell dönteni, hogy bevezetjük a határellenőrzést. Mert az egyben azt is jelenti, hogy a többi tagállam nem bízik abban az érintett tagállamban, ahol a problémát azonosították és nem tudták megoldani. Ez nyilván egy végső eszköz lenne. Nyilván ez, ez olyan lenne, mint egy elrettentő fegyver, ez az eszköz. És mindez Mindez csak demokratikus ellenőrzés mellett következhet be. Tehát a tanács határozatot hoz, parlament véleményének kikérésével minden fél részt vesz ebben a folyamatban. Hogyha nem sikerül egy értékelési mechanizmust kialakítani európai megközelítéssel, akkor az Európai Parlament részvétele és az az elf, hogy a rossz értékelési eredménynek negatív eredménye kell, hogy legyen, szankciója kell, hogy legyen. Hogyha erre nem vagyunk hajlandók, akkor nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát. Én még egy szó erejéig eh, a bizottsághoz fordulnék. Köszönöm a munkájukat, egyetértek eh, azzal, amit eh, mondtak, megértem, amit mondtak, és azzal is egyetértek, hogy lehet, hogy egyik-másik módosító túl messzire megy el, ezt, ezeket még majd lehet módosítani. A tanács tanács felé fordulva pedig azt mondom, hogy igen, e, értem, hogy a tanácsnak azt az álláspontot kell képviselnie, csalódott vagyok. E, ha jól értettem, amit mondanak, vagy mondtak, akkor leragadtak a jogi alapnál, és nem fognak mással foglalkozni addig, amíg a jogalap tisztázódik. Én nagyon lojális szeretnék lenni a tanácssal, hogyha a tanács megpróbálja megváltoztatni a jogalapot, akkor szerintem két okból követnek el hibát. Egyrészt eh, minden új jogi szöveg a Schengeni eh, értékeléssel kapcsolatban csak együtt döntéssel születhet, nem kivitelezhető bármilyen más módszerrel ez a folyamat, és így nem alakítják ki, nem tudják kialakítani azt a légkört, amelyet a parlamenttel ebben a kérdésben ki kell alakítani. E, ráadásul már a bizottsági javaslat alapján elindult az együttdöntési eljárás, és nem gondolom, hogy a tisztességes együttműködés alapján egy jogalkotási folyamat elkezdése után tisztességes dolog megváltoztatni a jogalapot, hogy elvegyék a parlamenttől az együttdöntési jogokat. Figyelmeztetném a tanácsot, hogy sem jogi, sem politikai szinten nem hagyjuk ezt szó nélkül. Tehát, ha a tanács ezt a lépést megteszi, akkor arra mi válaszolni fogunk. Ez egy eh, nagyon őszinte, egyenes válasz arra, azokra a rossz lépésekre, amelyeket a tanács tenni készül. Köszönöm, Carlos, teljesen egyértelmű volt ez. A jogi szolgálat eh, véleménye a következő libeülésen lesz majd ismertetve. Ott majd megismerjük a részleteket. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Most akkor következik az utolsó napi rendi pont, amely a Szepollal foglalkozik. Ez egy olyan eszmecsere, amely azt követi, vagy amelynek az volt az előzménye, hogy a 2008-as mentesítést megtagadták a Szepoltól, és az Európai Költségvetési Ellenőrzési Bizottság pedig egy eszmecserét kezdeményezett a Szepollal arról, hogy mi a teendő. Megkértük Bánfi urat, hogy jöjjön el hozzánk, és mielőtt átadom neki a szót, tudniuk kell, hogy ő az új igazgatója ennek az intézménynek, és úgy tűnik, hogy a SZEPOL vezetősége és igazgatósága komoly változáson ment át. A kollégákat arra kérem, hogy összeszedett eh, konkrét kérdéseket tegyenek fel Bánfi úrnak, és ő majd beszámol nekünk az ügynökség eh, munkájáról. Matyő asszony? Matyő asszony szeretne kérdezni? Mások szeretnének kérdezni? Mathieu asszony következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! foglalkozunk az Europol kérdésével, ahogyan elhangzott már a költségvetés ellenőrzés területén. A parlament visszautasította a mentesítést a CEPOL esetében a 2008-as évre. Ez az első eset, amikor a parlament elutasította egy ügynökség mentesítését, és ez az ok, ami miatt most a CEPOL-ról vitázunk a Libeszak Bizottság tagjaival, valakik felelősek ezért az ügynökségért. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy azóta az ügynökség új igazgatót kapott Benfi úr személyében, tehát nem Benfi úr a felelős azért az időszakért, amire vonatkozóan elutasították a mentesítést. A Stockholmi program prioritásának meghatározásával nagyon fontos felelősségeket kapott az az ügynökség, az igazságügy, a szabadságjogok és a biztonság területén. A Schengeni térség megerősítéséhez európai rendőrerőkre van szükség, akik jól képzettek a bűnözés elleni küzdelemben. Minden esetre a jelenlegi állapotban az ügynökség nem tudja ellátni funkcióját, és nem tudja ellépni, ne, nem tud hatékonyan fellépni. A CEPOL egy nagyon kicsi ügynökség, kevesebb, mint 23-an dolgoztak ott 2010-ben, amely némileg titkárságként működik. Szétszóra vannak munkatársai európai területen. Bramszilben van a titkesség. 70 kilométerre Londontól délre, egy olyan városban, amit nagyon nehezen lehet megközelíteni, és nem vonzó a szakértő személyzet számára. 47 millió eurós költségvetése volt, de talán az igazgatóra erről bővebben be tud számolni még inkább gyengít, gyengült az Cepolnak a működés az utóbbi időben. Az igazgató tanács egy négy szeméből áll, és ez nagyon nehézé teszi a döntéseket. Egész igazgató úr azt javasolta, hogy két személyre csökkentsük a delegációk létszámát, tehát tagállamonként csak egy képviselő elegendő lenne, mint más ügynökségeknél egyébként. Az igazgató szerepét megbénítja jelenleg az adminisztráció és a titkárság, az igazgató tanácsot mentesíteni kellene ezen terhek alól, és több, időket tel, több időt kellene az, az ügynökség fő feladataira fordítani a, a titkárság elhelyezését, illetően számomra ez a kulcsfontosságú kérdés a CEPOL fennállását illetően nem tudom, hogy miért nem lehet ez Brüsszelben, például az olaf együtt, vagy az Europol és az Eurojustel egy helyen, ez egy koherens stratégiába illeszkedne, hiszen ezen ügynökségek együttműködése fontos. Igazgató úr, számomra nem kérdés az, hogy ahogyan elmondtam, a következetességet kétségbe vonni, hiszen a CEPA nagyon fontos a Libe számára, de a jellegi állapotban az önök ügynöksége, amely nagyon fontos a rendőrképzés a szempontjából, nem tud úgy működni, hogyan kellene. Nyilvánvalóan ön ért javaslatokkal, a bizottság foglalkozott más javaslatokkal is, de az Európallal való fúzió nem tudom, hogy észszerű-e. Én inkább a CEPOL szerepének erősítését látnám szívesen, egy delokalizációt, mert Bramsville, ahogyan elmondtam, nem megfelelő választás. Nagyon konkrét javaslatokat várok. Tudom, hogy a nagy erőfeszítéseket tett, hogy a múlt beli eseményeket törölje, úgymond, de a Libe szakbizottság számára és a rendőrök képzése szempontjából azt hiszem, hogy a CEPOL delokalizációjára igent mondhatunk, szerepét meg kell erősíteni, és várjuk a javaslatait ma, és sok bátorságot kívánok a munkájához. I, uh, I've just got, uh, uh the... Köszönöm. A bizottság is szeretne szólni, és aztán adom meg az, a szót az igazgató úrnak. Thank you very much. Uh, well, I have just told your... Uh... Köszönöm szépen. Actually, the, the issue of the recasting of... Nos, ami a Szepol jogi helyzetének átvizsgálását illeti, 2013-ra van ez előirányozva, ezért uh, ezen munkálkodunk, a SZEPOL jogi alapját próbáljuk meghatározni 2013-ig. Nem is rejtem el azt a tényt, hogy a bizottságban egyre inkább gondolkodunk azon, hogy hogyan lehet ezt, a, ezt az átdolgozást előkészíteni. Értékelést fogunk készíteni következő év nyarára készen is lesz ez. A jelentéstevő szavai bátorítóak. Azt hallottuk, hogy a SEPOL egy olyan ügynökség, amelynek kézzelfogható és hasznos szerepe van. Nagyon örülök annak is, hogy elismerhetem. A bizottság vizsgálati szolgálata megvizsgálta a CEPOL irányító tanácsát, vezetését, és tulajdonképpen tisztázták ennek a helyzetét, administratív szempontból átlagos, vagy pedig átlagosnál jobb vezetésű ügynökségről van szó. A múltban ugye ez nem így volt. Ezért szeretnék gratulálni önnek, Bánfi úr, mindenért, amit egy ilyen rövid idő alatt sikerült elérni vezetői pozíciójában. A bizottság nagy reményeket táplál, ami a szepolt illeti, és egy képzési rezsimet próbáltunk létrehozni, ezt követeli tőlünk a Stockholmi program, A Szepolnak nagyon fontos és érdekes a szerepe, és most, hogy administratív és pénzügyi problémáitól megszabadult, eljött az ideje annak, hogy azon gondolkodjunk, milyen politikára van szükség a rendfenntartás területén a közeljövőben. Hiszen mindenki egyetért azzal, hogy a belügy területén nagyon sok ügynökség és eszköz létezik, de csak úgy működhetnek a dolgok, hogy ezeket az eszközöket és ügynökségeket ismerik azok, akiknek erre szükségük van. Hiányzik tehát a tudás, az ismeret és a bizalom, ezért a képzés ezen a területen rendkívül fontos kérdés az Európai Unióban, nem egy részleges kérdés, hanem, hanem a szabadság, biztonság és jog térségének a szíve lelkét adja. Mindezt figyelembe véve fölmerül a kérdés, hogy most, hogy az ügynökség talpra állt, most, hogy egyértelmű szerepe van, most, hogy megfelelő vezetéssel rendelkezik, hatékony vezetéssel, eljött-e az ideje annak, hogy esetleg az Európola való egyesülésére gondoljunk, és ennek a káros következményeivel számoljunk. Ez a kérdésem mindannyiójukhoz. Furcsa lenne, hogy most, amikor gratulálunk az ügynökségnek az elvégzett munkához, most van-e annak az ideje, hogy egy alapvető igazgatási, administratív átszervezést fontolóra vegyünk, és ugye az Európol sem szeretné ezt. Különösen figyelembe véve azt, hogy még akkor is, hogyha ez jó gondolat volna, bár nem hiszem, de még akkor is, hogyha ez jó gondolat volna, akkor is tudnia kell a parlamentnek, hogy milyen nehézségekkel jár egy ügynökség lezárása. Ez nem történik egyik napról a másikra, ez azt jelenti, hogy ha erre az útra lépünk, akkor hatalmas kihívásokkal kell szembenéznünk. Ez nem hónapok munkája, hanem évek munkája, még mielőtt a 27 tagállam megállapodna ebbe, de hát valószínűleg sosem születne megállapodás. Tehát, őszintén a saját kapacitásomban tisztségemben azt mondhatom, hogy jobb lenne föllendíteni, megvédeni, elősegíteni a CEPOL munkáját a jövőben, hogy valóban teljesíteni tudjon, megfelelő képzési politikát állítsunk fel, hiszen erre van szükség az Európai Uniónak. Van egy gondolat, amely terén nem értek egyet a jelentéstevővel, hogyha megengedik, ezt elmondanám. A Szepol titkárságától kapott információ alapján úgy tudom, hogy nem okoz semmilyen problémát az, hogy felvegyenek embereket az ügynökségre. Lehet, hogy nem mindenkinek tetszik az, hogy Bramsilben van a székhelye, de van, akinek ez tetszik. Minden esetre ez nem jelent gyakorlati problémát, tehát a székhely maga nem jelent gyakorlati problémát, hiszen minden ö, helyet sikerül betölteniük, nem tudom tehát, hogy maga a székhely valós problémást, problémát okoz-e. Ennyit tőlem már, köszönöm a figyelmet. Köszönöm a bizottságnak. És akkor még egy kollega kért szót, mielőtt megadom a szót az igazgató úrnak, Monika, Monika kap még szót. Uh, thank you very much. Um, I'd like to say a few words related to the uh, proposal of... Köszönöm arra reagálnék, amit, amit elhangzott az Europol és a Szepol egyesüléséről 2009-ben valójában a bizottság javasolta azt, hogy az Európol átvehetné a, a Szipolnak a tréning feladatait. Ez nem olyan nagyon régen volt. Tehát a mostani álláspontja a bizottságnak szintén nem tűnik olyan túlságosan kiérleltnek. Ráadásul néhány hónappal ezelőtt történtek csak a változások, ennek még nem tudjuk a hatékonysági kimenetelét, nem tudjuk a költséghatékonysági vonatkozásait. És most pedig akkor a 2011-2014-es több éves cselekvési tervvel foglalkoznék. Azt gondolom, hogy ez a több éves cselekvési terv Eh, átláthatóságát, világosságát az Európai Parlament és a, eh, az Audit Service is eh, kritizálta. Tehát nem arról van szó, hogy minden probléma megoldódott, és csak csillagos ötösöket osztogatunk, 2011 14-es cselekvési tervvel is vannak problémák. Várjuk még a számvevőszéknek a jelentését, illetve a 2010-es tevékenységről szóló beszámolót. Én vagyok egyébként a 2010-es mentesítés raportőre, tehát én magam személyesen szeretném ismerni ezeket a, az ügyeket. És még egyszer kitérve arra, hogy miért kellene megfontolnunk az egyesítést az Európollal, az eredményeket kell megvizsgálni. Azt gondolom, hogy a hatékonyság és a költséghatékonyság, valamint a strukturális krónikus problémák megoldására ez a legjobb megoldás. A, magáról a földrajzi elhelyezkedésről már esett itt szó, és még egy érv, egy olyan kis szervezetnél, mint a SZIPOL, amelynek nagyon korlátozottak az administratív kapacitásai eh, egy ilyen kis eh, szervezetnek eh, nagyon nehéz megfelelni mindannak a feltételnek, amit a, a bizottság az ügynökségeivel szemben felállít administratív és személyzeti oldalon. Voltak problémák tehát a személyzeti állások betöltésével is. Egy kis szervezet esetében különösen kemények ezek, a, vagy nehezek ezek a problémák. Én tehát több előnyét látom annak, hogy az Európollal egyesítsük a szípolt, ez megtakarításokat eredményezne még akkor is, hogyha kezdetben költséggel járna. Egy kormányzó tanácsa lenne a két ügynökségnek együtt, és a megközelítés is jobb lenne, az Eurojust hágában van. Nyilvánvalóan ez nem holnap történik, meg az érveket kell megfontolnunk. Thank you, Monica. Well, we listen. Köszönöm, Mónika. Akkor most meghallgattuk a különböző érveket, most pedig megadom a szót a SEPOL igazgatójának és én is gratulálok a rövid idő alatt elvégzett munkához, öné a szó. És még egyszer örülünk, hogy itt van, és válaszol a kérdésekre. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, először is hadd fejezzem ki hálámat a meghívásért és ezért a lehetőségért, hogy itt lehetek. Először kaptam meghívást a LIBE bizottsághoz. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnál már többször jártam. Először is azt mondanám el, hogy eh, amikor tavaly februárban beléptem elfogaltam az állásomat, akkor az egy nagy kihívásokkal teli megbizatás volt, mert először is válságmenedzseléssel kellett kezdenem annak érdekében, hogy a jogszabályok érvényesülhessenek, és szakmai alapon működő vezetése legyen a rendőrkollégiumnak. A rendőrkollégium problémái nem a méretéből fakadnak, hanem a nem megfelelő vezetésből. És azt gondolom, hogy mindezt jól igazolja az azóta elért eredmény. Tavaly válságmenedzselés volt, idén pedig konszolidáljuk az eredményeket. Nyilvánvaló az európai rendőr kollégium elvesztette a parlament bizalmát. És én azt gondolom, személy szerint, hogy az Európai Rendőr Kollégium legfontosabb feladata ennek a bizalomnak a visszaszerzése. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy azok, akik a problémákat okozták, már nem dolgoznak az Európai Rendőrakadémián kollégiumban. 37-en dolgoznak az akadémián, 27 temporári állás, 10 eh, szerződéses állás, és 40 eh, valahányan dolgoznak eh, a tagállamokban, akiket a SEPOL finanszíroz. A SEPOL jogszerűen működik, szabályszerűen működik, és szakmailag megfelelően működik. Ezt az audit is kimondja. 2010-ben járt nálunk a számvevőszék, végzett egy auditot, nem talált semmifajta szabálytalanságot vagy törvénytelenséget. A belső audit szolgálat pedig a több éves cselekvési terv keretein belül végzett egy ellenőrzést, és arra jutottak, hogy a sepol vezetése jól végzi a munkáját. Nem vagyok, nem lennék köteles feltárni ezeket a vizsgálati eredményeket, de mégis, mivel a teljes átláthatóságot szeretnék, ezért juttattam el önöknek ezt a jelentést. Az Európai Számövőszék egy auditot végzett, valójában kettőt. Egyrészt a több éves terv végrehajtásáról, amelyben ugyanazokra a következtetésekre jutottak, mint a belső audit szolgálat, vagyis hogy a SZIPOL megfelelően végzi el a több éves cselekvési tervből foglalt feladatokat, és idén májusban a számvevőszék egy másik auditot végzett, mégpedig egy számviteli auditot a 2010-es könyvek alapján, és közbeszerzési, valamint személyzeti auditot is végeztek, és kitűnő audit eredményünk van, nincsen feltételes megjegyzés, nincsen semmilyen megjegyzés, eh, kritiz, kritika a számbevőszéknél minden jogi kötelezettséget teljesített a SZIPOL. Az Európai Ombudsman májusban eh, megvizsgálta a SZIPOLnak a, az internetes lapját, és eh, különös tekintet különösen odafigyelt az átláthatóságra, az átláthatóságot kiemelte, azt mondta, hogy felhasználóbarát, és minden információt tartalmaz az interneti, internetes lapunk. Én odafigyeltem az Európai Parlament legitim igényére, hogy növekedjen az átláthatóság, ezért is hoztuk nyilvánosságra a közbeszerzéseinket, a már létező szerződéseinket, a költségvetésünket, mindenki tehát átláthatja, hozzáférhet ezekhez az adatokhoz. A több éves e, tervel összhangban, valamint a tanácsi határozattal e, összhangban az öt éves felülvizsgálati jelentést is elvégezték, amelyet e, tanács különböző munkacsoportjai megkaptak. Ez az öt éves jelentés hét ajánlást tartalmazott, minden tanácsi munkacsoport, a 37-es cikk alapján működő munkacsoport, és aztán a miniszterek is elfogadták az öt éves értékelést, és elfogadták azt a hét ajánlást, amely ebben az értékelésben szerepel. Sajnálattal mondom, hogy az administratív nehézségek és a nem megfelelő vezetés beárnyékolták a rendőrkollégium és hálózatának jó működését. Remélem, hogy hamarosan olyan helyzetben leszünk, hogy visszanyerjük az Európai Parlament bizalmát, és a tényleges feladatainkra tudunk koncentrálni. Hadd mondjak még néhány szót az áttelepülésről. Nyilvánvalóan ez egy politikai kérdés, a Szipolnak a földrajzi elhelyezkedését tanácsi határozat szabja meg, nyilván ez a miniszterekre tartozik, hogy ez a tanácsi határozat változik-e vagy sem, de egy dolgot el kell mondani, nem igaz az, hogy nagy, a nagy mennyiségű üres állás az az elhelyezkedésnek köszönhető. Hadd mondjam el, hogy 600 állás érdeklődést kaptunk, állásonként 20-at, több, mint átlagos, ez az átlagos adat, de van olyan meghirdetett állásunk, helyünk, amelyre 90 jelentkező küldte be a pályázatát. Éppen ezért örömmel mondhatom, hogy megfelelő jelölteket találtunk mindig, illetve tartaléklistát is sikerült összeállítanunk, mert több megfelelő jelölt akadt egy-egy állásra. Nyilván a bizottsággal kapcsolatos paradigmát, az auditorokkal kapcsolatos viszonyrendszert, a governing board kapcsolatos viszonyunkat megváltoztattuk, A belső audit szolgálat és a számvevőszék kivizsgálta a Szipolt. Én önöknek értem a frusztrációját, hogy évről évre a, a Szipol azt ígérte, hogy javítjuk a helyzetet, mindent megoldunk, és aztán, aztán nem úgy látom, túl sok időt vettem már is igénybe, szívesen válaszolok kérdésükre. Köszönöm szépen, Bánfi úr, ezt a részletes beszámolót. Hogyha nem kér senki más szót a szakbizottság részéről, akkor szeretnénk gratulálni önnek a munkájához. Nagyon rövid idő alatt nagyon fontos munkát végzett, köszönettel tartozunk önnek ezért, és köszönjük a beszámolót. Sok szerencsét kívánunk önnek. Köszönöm, kollégák. Ez volt az utolsó napirendi pontunk. Ezzel le is zárom a mai ülésünket. A következő libe ülésre július 12-én és 13-án kerül sor. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok!